is lezártuk. Erről a jelentésről holnap 12 órakor fogunk szavazni a következő ülésünkre. Holnap fog sor kerülni július 2-án kedden 8 óra 30 perctől. A napirendeket már közreadtuk, az Európai Parlament web oldalán is elérhetőek, ezek mint általában. A mai ülést ezáltal berekeztem, és mindenkinek szép estét kívánok!